tenni valom van. Az ECR frakciótól kaptam, hogy egy kinevezés kerüljön bele a jegyzőkönyvbe, és hogyha nem kapunk ezzel kapcsolatban észrevételeket, akkor ezt megtudjuk. Holnap 9 órakor, június 9-én folytatjuk, 9 1 óráig.